friends, you are welcome. Kedves barátaim, üdvözlöm Önöket ezen a foglalkoztatási szakbizottsági ülésen, bár már 11 perc késésben is vagyunk, ezt a lemaradást be kell majd hoznunk. Mindenek előtt szeretném tájékoztatni a kollégákat, hogy némileg megváltozott a napi rend, a negyedik napi rendi pont az Európai Képzési Alapítvány igazgatójárásra jelölt személy meghallgatása, illetve az ötös és hatos pont koordinátorok értékelő ülése a jelölt meghallgatása után, szóval ezeket a pontokat törölték. A a 11-es pontról a szavazás, az Unió általános költségvetésére alkalmazott pénzügyi szabályok elhalasztásra került, és egy Strasburgi rendkívüli ülésen kerül rá sor, május 15-én. Ez azt jelenti, hogy lesz időnk kérdezni, a biztosoktól, és meghallgatni őket, tudjuk követni az ő időrendjüket, és holnap reggel nem 9 órakor, hanem 9 óra 30-kor kezdődik az ülés, tehát tovább alhatnak holnap. Ez együtt kérdezném, hogy tudunk így dolgozni? E napirend alapján? Jó, köszönöm. Minden nyelv a finn, a horvát és az ír kivételével rendelkezésre áll és szeretném üdvözölni a 28 Digitrad eh, gyakornokot, akik a Foglalkoztatási Szakbizottság mai eh, ülésén eh, jelen lesznek. Üdvözlöm Önöket, és megnézhetik itt, hogy hogyan is zajlik a gyakorlatban. A gyakorlatban az történik, hogy többnyire rossz angolt beszélünk, Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Most következik a harmadik napi rendi pont, a struktúrált párbeszéd részét képező eszmecsere Dombrovskis alelnökkel az Európai Bizottságból és Marian Tyson európai biztossal. Dombrovskis úrnak meg is adom a szót. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Jó, hogy itt lehetek ma, és eszmét cserélhetünk a strukturált párbeszéd keretében, és megbeszélhetjük az idei bizottsági munkaprogram megvalósítását. Az Európai Bizottság ambiciózus 2017-es munkaprogramot mutatott be a szociális konverzió és a szociális dimenzió erősítését célozva az európai szociális jogok pillére és négy kezdeményezés most születtek meg. Széles körű társadalmi konzultáció alapján készült el a januári jelentés. Tyson biztos és én a múlt héten a testületbe való elfogadás után rögtön bemutattuk önöknek ezt az új pillért, és haladéktalanul elkezdtük a kísérő négy jogszabály tervezet kidolgozását, amelyek szintén részét képezik a munkaprogramunknak. A szociális pillér konkrét lépést jelent, azt hivatott illusztrálni, hogy nem csak szavakban létezik, léteznek a szociális jogok, hanem az EU állampolgárok hétköznapjaiban is. A a változó valósághoz igazodva javítani kell az emberek élet körülményeit. Közös prioritásaink közös nyilatkozatban szerepelnek. Arra szeretnék először is utalni, amiről a múlt héten volt szó a konzultációra a pillérrel kapcsolatban. Először is a szociális védelmi kezdeményezéshez való hozzáférés a nem standard munkaformákban dolgozó és munkanélküli emberek megsegítése egy parlamenti állásfoglalást egyet is képezte a szociális védelemhez és a munkaügyi szolgálatokhoz való hozzáférésről konzultációt kezdtünk annak érdekében, hogy mindenki hozzáférjen a növekedésre, versenyképességre és önfoglalkoztatásra alapuló kezdeményezéshez. Keret irányelv hivatott szabályozni minden munkavállalási forma feltételeit világos szerződéses viszonyoknak kell kialakulni, attól függetlenül, hogy milyen típusú foglalkoztatásról van szó. Az EU állampolgárai nem kapják mindig meg a munkafeltételek világos leírását, például a háztartásokban dolgozók, illetve az ügyeletet ellátók esete ilyen szociális partnereket megkérdeztük, hogy egyeztethetünk -e erről, mivel nagyon széleskörű területről van szó, nagyon sok partnerről társadalmi konzultációt, párbeszédet is kezdeményeztünk. Marian Tyson biztos asszony fog önökkel együttműködni a szociális pillér vonatkozásában, annak érdekében, hogy az emberek életében valós változást tudjunk kieszközölni. A jövőbeli bizottsági munkaprogramra is kihat mindez. Az Európai Parlament tanácssal együtt jelentettük be a szociális jogok pillérjét, ez azt jelenti, hogy a legmagasabb szintű politikai kötelezettségvállalásról van szó. Az év második felében elkívánjuk fogadni ezeket a szabályokat. Folytatódik tehát az egyeztetés, és mindenek előtt két területen fog a bizottság fellépni. Először is a meglévő jogszabályok jobb alkalmazásában felülvizsgáljuk a szociális partnerek felvetéseit arról, hogy hol vannak hiányosságok. Másfelől az európai szemeszteren belül a bizottság megpróbálja jobban monitorozni az előrelépést, és egy eredményjelző táblát kíván felállítani végül még egyszer szeretném leszögezni, a szociális és a gazdasági konverzió véleményünk szerint kéz a kézben kell, hogy haladjon, a demográfiai változásokra, a digitalizációra, a globalizációra is gondolni kell. Európa szociális dimenziójáról szóló reflexiós dokumentum a jövőbe tekint. az elkövetkező hónapok vitáját próbálja mederbe terelni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagy érdeklődéssel tekintek a konstruktív együttműködés elé. Köszönöm szépen. Dombrovski szalelnök úr, most pedig megadom a szót Marian Tyson biztos asszonynak öné a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! tisztelt képviselők! A társjogalkotó a szociális jogok, a szociális dimenzió kapcsán új, megújult konvergenciás folyamatot szeretne az európai megélhetés általános javítását, a jövő alakítását a polgárok javára és a fejlődést. A bizottság ezt konkrét jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezésekkel támogatja. Ilyen például a szociális védelemről, a munkaidőről szóló kiadványunk, amit a kollega úr említett, és múlt héten is kihoztunk egy javaslatot ebben az ügyben. A bizottság, amint tudják, elkötelezett amellett, hogy a munka és családi élet közötti egyensúlyt javítsa. Széles a megközelítési merítésünk. Az egész munkaerőpiacban gondolkodunk, és figyelembe vesszük a társadalmi változásokat, az utóbbi tíz év társadalmi változásait, és ösztönözzük a nők és férfiak közötti egyensúly javítását azáltal, hogy a férfiak több felelősséget vállalnak. Megközelítésünk egy átfogó megközelítés, amely a családi szabadság koncepcióját is bevezetés a rugalmas munkaidőt is újra definiálja. Ugyanakkor kiegészítő intézkedéseket is tervez, amelyek célzottan javíthatják és gazdaságilag ösztönözhetik mindkét szülő egyenlő elismerését minden feladatcsoport tekintetében. Konkrétabban a közös nyilatkozatról szólnék most, először is a munkaerő mobilitásáról. Láttuk, hogy mennyire fontosak ezek a kérdések a nemzeti kampányok során a választók számára, és milyen fontosak voltak eddig is. A polgárok még több mobilitást szeretnének, és igazságos munkaerőpiacot, lehetőségeket mindenki számára, és nem akarják, hogy az európai polgárokat kiátszák egymással szemben a szabályok. Az első csomag erre irányul, a munkavállalók munka idejére vonatkozóan Morán és Anya Szamérius kollégáknak köszönöm elkötelezett és szorgalmas munkáját a dosszié kapcsán. Üdvözlöm az önök által megírt tervezetet. Úgy érzem, hogy jó egyensúlyt találtak a szövegben. Elnézést, Elizabeth, az előbb még nem betelek észre. Neked is köszönöm. Tehát kiegyensúlyozott a szöveg, a fairness szempontja is ott van, de a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények is. A tanácsban zajlanak a tárgyalások, júniusra várható ezeknek a tetőaláhozása, valamilyen nyilatkozat formájában. Most fontosabb a megegyezés, mint valaha. A polgárok számára meg kell mutatni, hogy miért jó a belső piac, nem szabad kiskapukat meghagyni, mert sokan látják ezeket és sértetnek érzik magukat általuk egyszerű, világos megoldásokat várnak, egy szociálisabb Európát, megegyezést, és a közös nevező kidomborítását sem, mint az elválasztó retorikát. A mobilitási csomag második része a szociális társadalmi biztonság kohéziójáról szóló. Március 23-án megjelent az erre vonatkozó szabályjavaslatunk, kiegyensúlyozott a szöveg szerintem, amely a szabad mozgást is támogatja és védi az eddig elért megszerzett jogokat, ugyanakkor a nemzeti hatóságokat arra ösztönzi, hogy a visszaélésekkel keményebben lépjenek föl, és szigorúban ellenőrizzék a juttatások alátámasztottságát, és az országok között is igazságosabb legyen a teherviselés. Ez nem módosítja a, a családi gyermekedvezmények körét, viszont erősíti a szülői, szülők munkájának és a családi élet egy összeegyeztetőségnek szempontját. A gyereket védve elsősorban az európai gyermek juttatásokat, ha beváltak, akkor az egyik országnak érdemes átvenni a másiktól a minőségi fejlődés érdekében. Üdvözlöm, hogy Balasz kollégát jelölték előadónak, és remélem, hogy sikerül majd gyorsan elfogadni az új szöveget. Végül pedig szólnék a munkahelyi rákkeltő és mutagénanyagokkal kapcsolatos kitettségéről, amint önök tudják, én már régóta elkötelezett harcosa vagy ennek a témának, és új, szigorúbb normák bevezetését szeretném, amilyen hamar csak lehet, és minden káros anyagra vonatkozóan egy megbízható, pontos elemzést kérek, és csoportokban csoportosítanánk ezeket a vegyi anyagokat az új kutatások alapján. Az két első lépése ennek a javaslatnak már az önök asztalán van, ugye a 2016-os munkaprogramunkban is már szerepeltek. Remélem, hogy ezekben most meg tudunk egyezni, ami pedig a harmadik fázist, csoportot illeti. Az erről szóló okoskodás zajlik. 2018 elején reméljük, hogy ki tudunk jönni ezzel. Tisztelt képviselők, Köszönöm Önöknek a folyamatos támogatást ezen dosszié kapcsán, és ahogy elnök úr is elmondta, mindkettőnk, mindannyiunk érdeke a szociális jogok jobb érvényesítéséért való összefogás, hangsúlyozzuk minden lehetséges fórumon ezeket, és most, hogy ezek a javaslatok az asztalra kerültek, legyünk azon, hogy minél hamarabb elfogadásra kerüljenek. Mindig, amikor elfogadunk egy új jogalkotási csomagot, az egy bizonyíték a polgárok számára, hogy a szociális Európa létező fenoménum, jelenség, jobb jogalkotással és megfogható normák javaslásával és megfogható eredmények felmutatásával lehet visszanyerni a bizalmat Európa iránt. Amint tudják, mindig elérhető vagyok az eszmecserére, és most is várom kérdéseiket. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Tyson asszony. Becker úrnak adok szót elsőként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztosnak és a biztos asszonynak, hogy eljöttek. Szeretném elmondani, hogy igen, pozitívan vélekedek a bizottság munkaprogramjáról, és a múlt heti prezentációjukról. Szeretnék egyértelmű lenni. A munkaerőpiachoz való hozzáférés, a megfelelő munkakörülmények, a fenntartható szociális biztonság természetesen ennek a munkának a középpontjába kell, hogy kerüljön. És ezen kívül nagyra értékelem azt is, hogy a szociális piaci politikák tulajdonképpen az alapját képezik mindannak, amit a bizottság most elindított. Az is nagyon értékelendő, hogy megszületett ez az új javaslat, amely több intézkedést is tartalmaz a karrier és a család összeegyeztetéséről, amely szintén nagyon sok embernek, százezreknek, millióknak az egyik legfontosabb problémája. Úgyhogy mindez örvendetes. Jobb munkaerőpiaci lehetőségek alakulnak majd ki, kilépünk ebből a munkaerőpiaci vákumból, de ez csak akkor történhet meg, hogyha megfelelő készségekkel ruházzuk fel az állampolgárokat a digitális piacgazdaságot növelni kell, javítani kell, a technológiákat segíteni kell, amelyek szintén munkaerőpiaci fejlődéshez vezethetnek a belső piacon. Másodszorban szeretném elmondani a bizottságnak, hogy az élethosszígtartó tanulásról ne vegyék le a kezüket, mert bár ez tagállami felelősség, ugyanakkor nagyon fontos, hogyha a bizottság is ezzel folyamatosan foglalkozik. Kérném, hogy tartsák ezt is a fókuszban. Nagyon fontos az idősebb munkavállalók és a nehéz helyzetben lévő csoportok újraintegrációja a munkaerőpiacra. És azzal szeretném befejezni, hogy egy valamit nagyon egyértelművé teszek, amit egyébként a bizottság is egyértelművé tett, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a nemzeti hatásköröket figyelembe kell venni, ezekhez nem szabad nyúlni, és hogyha a bizottság igen felelős fellépését követjük, és a szociális partnerek véleményét is figyelembe vesszük, akkor mindenképpen gyümölcsöző és intelligens megoldásokhoz juthatunk el, amelyek rendkívül fontosak az Európai Unió fejlődésére nézve az elkövetkezendő években. Köszönöm szépen, most Jungerius asszonyi a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a úr, köszönöm biztos asszony, hogy eljöttek a mai napon. Nagyon örülök, hogy itt vannak, és köszönjük, hogy bemutatták a bizottság munkatervét. Folyamatosan a fejemben cseng, vagy a fülemben cseng valami, amit Dombrovski úr elmondott, vagyis az, hogy az emberek mindennapi életét kell megváltoztatni és javítani itt az Európai Unióban az átlagpolgár életét. Ez a cél valóban fontos cél, de attól tartok, hogy egy kicsit más hangszint kell majd megütnöm, mint amit Becker úr elmondott az imént. Köszönjük az elismerő szavakat a kiküldetési irányelv kapcsán, és gondolom, hogy Balász kollégám továbbra is konstruktívan dolgozik majd a rákkeltő anyagok, illetve a szociális biztonság tekintetében, de hogyha megnézzük az egész csomagot, a múlt héten bemutatott csomagot, akkor már egy kicsit kritikusabban kell fogalmaznom. Igen, született egy javaslat a család és a karrier összeegyeztetésére nézve, de hiányán vagyunk az új kezdeményezéseknek, az anyasági szabadság kapcsán ez ugyanis nem lett része a csomagnak. Hogyha méltányos mobilitást szeretnénk megvalósítani, akkor nagyon fontos, hogy bizonyos szabályok megváltozzanak. Tudom, hogy megszülettek már változtatások, de egy igazi európai határokon átnyúló munkaerő felügyeletet, vagy munkafelügyeletet kell megvalósítani, és az európai társadalombiztosítási kérdést, illetve a társadalombiztosítási kártyák kérdését is meg kellene beszélnünk a gyermekek szegénység elleni harc fontos és nemes cél, csak a konkrét célkitűzések megint csak nincsenek benne a csomagban. És az utolsó, talán legfontosabb téma pedig az, hogy um, bár el kell mondanom, hogy szakszervezeti vezető voltam nagyon sokáig, és nagyon fontosnak tartom a szociális partnerekkel való együttműködést mindkét irányáv kapcsán, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy bölcs lenne, bölcs döntés lenne, hogyha a bizottság a szociális partnerek irányába egyértelművé tenni, hogy amennyiben a konzultáció, amely minden egyes munkatípus esetében lehetővé teszi a megfelelő társadalombiztosítást. Csak úgy tudjuk megoldani ezt a helyzetet, hogyha a szociális partnerek megfelelő javaslattal rukkolnak elő, és amennyiben ők ezt nem teszik meg, akkor a bizottság fog javaslatot tenni ugyanis különben olyan konzultáció jön létre, aminek nem lesz konkrét eredménye, és amely nem fogja megváltoztatni az átlagpolgárok mindennapi életét. Pedig ez volna a cél. Köszönöm szépen. Trevesius asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni a biztosoknak, hogy eljöttek ma hozzánk, és a bizottság munkaprogramját 2018-ra vonatkozóan felvázolták. Az EU nemzetközi összehasonlításban nagyon magas szociális normákkal rendelkezik, és örülök annak, hogy a foglalkoztatási szociális területen nem az a cél, hogy olyan helyen is beavatkozzunk, ahol a tagállamok már jó normákat értek el, hanem inkább egy közös felé tartó kezdeményezés van. Múlt héten egy nagyon ambíciózus tervet mutattak be. Frakcióm számára fontos, hogy hogy az ilyen kezdeményezésekben a választók valóban hozzáadott értéket lássanak, vagyis lássák, hogy az EU nélkül ezek elérhetetlen célok lennének, és közben nem rovunk a tagállamokra még további feladatokat. A, a versenyképesség a, nem sérülhet az új intézkedések miatt. Van-e a bizottságnak aktuális konkrét terve olyan értelemben, hogy például a munkaerő irányelvet kiegészítenék lebontó rendeletekkel, illetve melyek azok a központi területek, amelyre összpontosítani akarnak, illetve hogy mennyire sikerül a jobb jogalkotás elvét megvalósítani és a szociális partnereket egymáshoz közelebb hozni, előre jobban megbecsülni az intézkedések hatását, és a szabályozás ellenőrző bizottságok működését, és mit tesz az Európai Bizottság önmaga azért, hogy politikájával a tagállamokban segítse a makroökonómiai stabilizációját, és ezt ráadásul hitelesen kommunikálja, mert az a tapasztalatom, hogy az európai témák nagyon ritkán kerülnek a nemzeti tagállamokban a pártviták középpontjába és az érdeklődés középpontjába. Thank you, Mr. Calvés. Köszönöm szépen, Kávé Zsambon. Úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni az alelnök urat és a biztosasszonyt. Dombrovskis úrhoz, az alelnök úrhoz szeretnék fordulni. Hall engem? Tudja követni a tolmácsolást? Hall engem? Igen? Jó. Tökéletes. Néhány dologról szeretnék beszélni. Három valamiféle definíciójáról beszélt a szociális Európának. Pillanatnyilag nincsenek kétségeink. A szociális Európa alapvető jelentőségű az európai állampolgárok számára. Nagyon fontos, alapvető, hogy foglalkozzunk ezzel, hogyha Európa jövőjével akarunk foglalkozni. Fontos, hogy megmondjuk az embereknek, hogy nem csak egy piacot működtetünk különböző megállapodásokkal, és nem a tagállamok foglalkoznak egyedül a szociális vonatkozásokkal. Ennek nincs köze a szubszidiaritáshoz, ugyanis a szubszidiaritás a decentralizációt jelenti ezen a téren. Van egy sor alapvető jog, amiből az európai polgárság, állampolgárság áll, illetve a decentralizáció az, ami a hétköznapi környezetében zajlik az embereknek. Minden esetre a szociális körülményeket javítani kell, és az emberek számára az lenne a legjobb, hogyha egységes Európában élhetnének. És ez azt jelenti, hogy pénzügyi szolidaritás is szükség van az európai ö, szociális dimenzióhoz, és szeretném ezt Tyson asszony asszonynal is megbeszélni. Amit ön említett, az nagyon jó, de kérem, hogy a munkánk jövője szempontjából két dolgot pontosítson a szegénységet, a mély szegénységet a fejlődés érdekében Európában fel kell számolni, és van-e konkrét terve az Európai Bizottságnak erre? Aztán nem lehet javítani a szociális Európát, ez Dobrovskis úrnak mondom, hogyha az egyenlőtlenségek tovább növekednek, és ez a dinamika fennmarad. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Rinneronna Kári asszonynak adom meg most a szót, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a két biztosnak a bevezetőjét, nagyon érdekes volt. A szociális pillérrel természetesen minnyáján régóta foglalkozunk, és nagyon várjuk, hogy megvalósuljon, mert Európában mindenütt szociális problémákba ütközünk. Hogyha megnézzük, amit a múlt héten javasoltak, nos, 20 alapelvről van szó, illetve egy eredményező tábláról, de van egy csomó nyitott végű kérdés is átfogó rendszer ellenőrzi jelenleg az európai szemeszter keretében a tagállami pénzügyeket és gazdaságpolitikát. Hogyan gondolja a bizottság megvalósítani a kapcsolódását ennek az eredményező táblának és az európai szemeszternek? Um, lesz-e akkor a súlya a szociális vonatkozásnak, mint a pénzügyűnek. Aztán a digitális gazdaság és a platformgazdaság vonatkozásában korábban tettek javaslatot egy stratégiára. Uh, vannak-e új kezdeményezések, új gondolatok ezzel kapcsolatban? Uh, a platform gazdaságon belül, ahol ugye az Uber csak egy példa, milyen jogai lesznek a munkavállalóknak. Köszönöm. Elnök Jean Lamberts. Köszönöm, és köszönet az Európai Bizottság képviselőinek is. Két kérdésem van. Az egyik. A szociális pillérrel kapcsolatos, ugye mindenki elismeri, hogy a szociális jogok alapvető fontosságúak az EU-ban, de én szeretném megkérdezni, hogy a mobilitási csomaghoz ezt hogyan kapcsolják hozzá. Ugye fel kell tárni a hiányosságokat, a társadalombiztosítási koordináció és a szociális segítségnyújtás területén nagyok a hézagok, vannak olyan EU állampolgárok, akik az utcán élnek, és nem férnek hozzá bizonyos ellátásokhoz, sőt, ki is utasítják. Aztán a szürke gazdaságnak is megvannak a negatív hatásai, a, mit, mit teszünk annak érdekében, hogy a hiányosságokat felmérjük, és a határon túlnyúló problémákat felszámoljuk. A második dolog pedig egy olyan vonatkozás, amiről régóta beszélünk, a szakismeretekről szóló napirend és a körkörös gazdaság hogyan kapcsolódik, és a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a szakismereteket javítsa, és a körkörös gazdaságot elősegítse, de láttam, hogy túl sokat beszéltem, és rám szólnak hátulról. Ágyea asszony nincs itt, akkor Dominik Mártán következik. Öné a szó. Merci. Köszönöm. Nos, ez a struktúrát párbeszéd egy éves gyakorlat, bizottságról bizottságra folyamatosan észrevételeznünk kell azt a programot, amit az Európai Bizottság javasol, és ez mindig nagyon hangzatos szavakban kerül bemutatásra. 2017 2017, új lendület, 2016. Most már nem lehet a régi módszerekkel kezelni a problémákat. Most pedig adjunk választ a várakozásokra egy Európa érdekében, amely véd, és amely eszközöket ad a cselekvéshez. Tehát évről évre azt tapasztaljuk, hogy a szókincs némiképpen fejlődik. Nagyon nehez, nehéz javaslatokat tenni, módosítani azt, amit a bizottság javasol, mert ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy a bizottság hatalmát megerősítse, és a bizottság még jobban beavatkozhasson a tagállamok életébe. Elnök asszony, még a foglalkoztatási szakbizottságból származó jó javaslatok sem érdeklik a bizottságot. Ami az Európai Bizottság munkaprogramját illeti, biztos asszony, mint mindig, most is nagyon homályos szöveget küldtek nekünk. Sok itt a jó szándék, de kevés a konkrétum a költségekre, a szükséges akciókra vonatkozóan. Nem világos tervekről van szó, inkább csak kommunikációról. Ugye a teremben tiltakoznak is. Szóval évről évre ugyanazt állapítjuk meg, ugyanazok a, az aggodalmak, a kérések, az Amplóal szakbizottság kontribúcióját illetően mindenki több bizottsági beavatkozást, több bizottsági kontrollt követel a tagállamoknak minél egyre többet kell tenniük, új politikákat bevezetni, mindjárt befejezem, mert mások többet beszéltek, mint én, vagy pedig ellenőrizniük kell, hogy hogyan valósítják meg az európai intézkedéseket. Számunkra ugyanaz a megállapítás, ugyanaz az ítélet, amit hoznunk kell. Köszönöm. List, uh, uh, give... Mielőtt az egyéni hozzászólásokat megkezdenénk, visszaadom a szót a bizottság képviselőinek, először Dombrovskis úrnak, aztán majd Tyson asszonynak Dombrovskis úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, tisztelt parlamenti képviselők, elég sok kérdés felmerült, elég sok téma felmerült, úgyhogy megkísérlek röviden mindegyikre válaszolni. Először is nézzük Becker úr kérdését és hozzászólását. Mindenek előtt köszönöm a támogatását. Megjegyezte, hogy a készségekre kell fókuszálnunk, igen valóban, ezzel egyetértek, folyamatosan koncentrálunk az európai készség agendára, ugyanis mi is úgy gondoljuk, hogy ez olyan téma, amely rendkívül fontos, folyamatosan változnak a készségek, amelyek a munkahelyek betöltéséhez szükségesek, tehát a képzéseknek is folyamatosan változni kell. Nagyon sok innovatív szektor van, a digitális gazdaságban is folyamatosan változnak a kellő készségek, ezért az élethosszig tartó tanulás tulajdonképpen prioritásnak számít. Csak így tudjuk elérni azt, hogy a készségek folyamatosan megfeleljenek a munkaerőpiaci igényeknek, és így tudjuk segíteni az európai polgárokat abban, hogy minőségi munkahelyekhez jussanak. Nézzük a további kérdéseket. Nagyon sok különböző témát érintettek a kérdések. Először is a méltányos mobilitással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a munka a bizottság berkein belül folyamatban van. Foglalkozunk a kiküldetési irányelvel, illetve számos más területtel is. A szociális partnerekkel való konzultáció a társadalombiztosításhoz való hozzáférés esetében valóban nagyon fontos téma, és el fogjuk, illetve pont most indítjuk el a konzultációt a szociális partnerekkel, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a bizottság ne lépne fel, amennyiben a szociális partnerek nem tudnak megegyezésre jutni. A karrier és a család összeegyeztetése, illetve az anyasági szabadság olyan témák, amelyeken folyamatosan munkálkodunk, hogy megoldjuk a jelenlegi kisé nehéz helyzetet. Nézzük a következő kérdést. Ez a munkaidő irányelv kapcsán merült fel. A kommunikációval, a közleménnyel foglalkozunk éppen és vizsgáljuk az ebben a tekintetben megszületett bírósági ítéleteket, és így próbálunk irányvonalat nyújtani a különböző tagállamoknak, munkaadóknak, munkavállalóknak, hogy pontosan lássák, hogy ezen a területen hogyan kell az Európai Uniós jogszabályokat értelmezni. A jobb jogalkotási alapelveket természetesen mindenkinek követni kell, és a jelenlegi már megszületett jogszabályok végrehajtását figyelni fogjuk. Az átültetés és a végrehajtás tekintetében vannak hiányosságok, és most azt nézzük, hogy milyen konkrét cselekvésekre van szükség, hogy ezen hiányosságokat ki tudjuk küszöbölni. Nézzük a következő kérdést. Ez a pénzügyi finanszírozás kapcsán merült fel, és a szociális dimenzió kapcsán. Vannak rendelkezésre álló alapok, a szociális alap, a regionális fejlesztési alap, ezekből felhasználhatóak bizonyos pénzösszegek ezeknek a célkitűzéseknek a végrehajtására. Ezek lehetőségeket nyújtanak a tagállamoknak arra, hogy lássák, hogy a különböző szociális kérdésekre honnan lehet Európai Uniós finanszírozást felhasználni. Ez a lehetőség tehát létezik a gyakorlatban. Jelenleg a többéves pénzügyi keret féléves felülvizsgálatánál tartunk, és a következő több éves pénzügyi keretről szóló viták nem sokára megkezdődnek, akkor természetesen vissza lehet majd térni a konkrét pénzügyi szolidaritás kérdésére és a szociális dimenzió kérdésére. A szerződés értelmében ez továbbra is alapvetően tagállami felelősségi kör marad felmerült az egyenlőtlenségek csökkentésének kérdése is az ezévi európai szemeszter figyelembe veszi ezt a kérdést, illetve az éves növekedési jelentésekben is foglalkozunk ezzel, konkrétan ugye az egyenlőtlenségek csökkentésével. És ez tulajdonképpen átvezet minket a következő kérdésre, a szociális eredménytábla kérdésére. Az európai szemeszterről beszélünk, és folyamatosan felmerült, hogy a különböző gazdasági és szociális kérdéseknek kéz a kézben kell előre haladniuk, ugyanis a szociális eredmény tábla tulajdonképpen olyan eszközökkel lát el minket, amelyek segítséget nyújthatnak a tagállamoknak az ország specifikus ajánlások betartásában, többek között a bérek egyenlőtlenségének csökkentésében a digitális gazdaság, a platformgazdaság olyan kérdés, amely nagyon fontos kezdeményezés a bizottság oldaláról. és ennek úgy kell megvalósulnia, hogy függetlenül attól, hogy ki milyen típusú munkahelyen dolgozik, a szociális aki eredményeit és javait élvezhesse. következő kérdés a szociális agendára vonatkozott, valamint a zöld munkahelyekre és a körforgásos gazdaságra. Vagyis a készségek agendájára és a körforgásos gazdaságra. Az ezzel kapcsolatos konkrét kezdeményezéseket körülbelül a hónap végén fogjuk majd ismertetni, és folyamatosan dolgozunk addig is a szociális partnerekkel ezeken a kérdéseken. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy válaszoltam az első kör kérdéseire. Köszönjük, Dombrovski úr. Most Tyson asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel kiváló tolmácsok működnek a házban, most akkor, ha megengedik, akkor anyanyelmeven szólok. Ezt csak azért mondtam, hogy közben fel tudják tenni a fejhallgatókat. Dekamp úrnak válaszolva, köszönöm először is ennek, <clears throat> amit tett és mondott, a pozitív hozzáállást. Sokat dolgozott a tisztelt ház ezen a szövegen, a dosszé előkészítésén, és végre formát kapott ez a pillér úgy érzem, hogy most már tényleg csak a végrehajtás területén van a labda, és ahogy ez általában helyes, ön is felsorolt egy kompetencia listát, és <clears throat> megkülönbözteti egymástól a különböző kategóriákat, ezzel is egyetértünk, hogy a munkaerőpiaci esély szempontjából melyek a legfontosabb szempontok. Az életet tartó tanulásra is hangsúlyt helyez és a szociális védelemre. Köszönöm tehát hozzájárulásukat és a dicsérő szavakat a szociális partnerekre vonatkozó rész kapcsán. A szociális párbeszéd számunkra alap az európai szemeszter keretében a gazdasági irányítás kapcsán is, de akkor is, amikor jogalkotással foglalkozunk, akkor is meghallgatjuk a szociális partnereket, nem azért, mert ez kötelező, hanem nagyon fontosnak tartjuk a véleményüket. És szeretnénk, hogyha politikánk tükrözni a szociális partnerek igényeit. Mert minél jobban így van ez, annál végrehajthatóbbak is lesznek ezek. Junkerius úrnak válaszolva, ön az egyensúly kapcsán azt mondta, hogy önnek hiányzik itt valami, például az anyák védelme. Az anyák védelme ügyében több javaslat alapján javítottunk az eddigi szabályon, és úgy érzem, hogy valami jobbat tettünk le az asztalra. 2008 óta tény azonban, hogy a tanács blokkolta ezt a javaslatot, ezért kellett most újabb javaslattal élni, de megígértük, hogy az új kezdeményezés esetében majd nem csak az anyákról, hanem az apákról is szólunk, és ezt tettük. Tehát a gyermek gondozás feladatai szerintünk nem csak anyai feladatok, hanem nagyon is apaiak is, tehát szerintünk azt kell védeni, aki a gyermeket gondozza, akár anya, akár apa legyen az, és ezt az elvet alkalmaztuk. Mert itt nem csak arról van szó, hogy a munkahelyi egészség eh, hogyan hat eh, általában az egészségre, hanem arról is, hogy az anyaságot mint egy munkahelyként elismertessük, mert továbbra is kisebb a presztízses sajnos az anyaságnak, mint a munkának, már pedig ezek minimum összehasonlítható feladatok, ha nem fordított a helyzet. Tehát remélem, hogy ennek az alkalmazásával ez egy jobb jogalkotás lesz, ami az igazságos mobilitás koncepcióját illeti csak ösztönözni tudom önöket arra, hogy a háttéranyagainkat is olvassák el a Szociális Európáról, a Fehér Könyvet, mert ott sok opciót megfontoltunk, ezek közül egyesek kerültek itt most be a szövegbe, azok, amelyeket a legtöbben támogattak, Junkérius asszony lehet, hogy ezzel elégedetlen, de ez volt a legtöbb elérhető eredmény. Többször is elmondta, hogy ha a szociális partnerek a konzultáció után sem egyeznek meg, akkor külön fellépésekre lesz szükség, az alelnök úr erre szerintem válaszol, de ha úgy érzi, hogy nem, akkor én is leszögezném, hogy az írásos munkaszerződések ügyében nagyon sokakkal konzultáltunk, önünkkel is szívesen konzultálunk továbbra is, de <clears throat> ha a szociális partnerek nem tudnak megegyezni, akkor nem lehet csak a bizottságra hagyni a megoldást. Terézius asszonynak válaszolva azt mondja, hogy ne új javaslatokat tegyünk, hanem a meglévő szabályokat tartassuk be. Nekünk is ez a, a sorrendi prioritásunk, tehát a munkahelyi védelem, a munkavédelem, a munkahely egészség, a különösen rákeltő és egyéb káros kapcsán egyértelmű prioritásaink, és ezt az első részben le is szögezzük, ennek megfelelő javaslatokat teszünk. Tény, hogy a meglévő szabályokat jobban ö, kell érvényesíteni, de mi is ezt gondoljuk, tehát ebben nincs köztünk vita. A szociális pillér újabb aspektusainak megfogalmazása nem azt jelenti, hogy korábbi problémákat el akarunk odázni, vagy a szőnyeg alá akarjuk seperni őket, hanem nyilván ezek végrehajtásán továbbra is rajta vagyunk, és új aspektusokat is szeretnénk kidomborítani. A politika akkor jó, hogyha a közösen kidolgozott prioritások után, utána mindenki átveszi a maga kis négyzetméteréért a felelősséget. Sárban úr említette a, az új szegénység kérdését. Az egyenlőtlenség, az újfajta szegénység 2017-ben először került részletes kibontásra a jelentésünkben, és ha rajta múlik, akkor ez a jövőben még nagyobb szerepet kap majd a jelentésekben, az ország jelentésekben, és az ország specifikus javaslatokban. Sok tanulmány mutatja azt, hogy ha az egyenlőtlenség nő, akkor az aláássa az egész társadalom működését erkölcsi értelemben, politikai értelemben, és végül gazdasági értelemben is, sőt növekedés korlátozó tényezővé válik. Tehát az európai oldalnak nekünk foglalkozni kell az egyenlőtlenséggel, és így is teszünk, ez fontos prioritásunk, és a következő szemeszterben ezt tovább fogjuk folytatni. Egyes területeken már korábban is foglalkoztunk az egyenlőtlenséggel és a, az egyenlő elbírálást, esélyeket egyre több alterületen kívánjuk érvényesíteni, ez ö, folyamatosan nő. Az egyenlőtlenség téma tehát folyamatosan napi rendünkön van, ugyanakkor tudnia kell ennek is, hogy sajnos nem minden kompetencia van az Európai Uniónál, sok kompetencia a tagállamoknál van, sok múlik rajtuk is, akkor, hogyha az egyenlőtlenség okait feszegetjük. Ennek erkölcsi gazdasági kára van, ezt tudjuk. Ami a scoreboardot illeti, az eredménytáblát, azt tudom elmondani, hogy szerintem ez egy jó eszköz a tényállás feltárásához. Minél nagyobb az átláthatóság, annál jobb, annál jobb, komolyabban, okosabban tudjuk a jövő politikáit megalapozni. Ez gazdasági területen épp úgy érvényes, mint szociális területen. Ugye versenyképes szociális piacgazdaság az Európai Unió mottója, és ezért nem szabad a verseny szempontot a szociális szempontokkal szemben kiátszani. A kettőt egyszerre kell érvényesíteni. Persze felmerülhet a kérdés bizonyos gazdasági, szociális ágazatokban, hogy a szankciók segítenének-e, milyen intézkedések a legalkalmasabbak arra, hogy ezt megvalósítsák. Erről lehet vitatkozni, de egyelőre nincs sok és sokkal több jó eszköz kezünkben, mint a benchmarking, az országok összevetése, értékelése, a végső döntéseket nem a bizottság hozza meg, sok mindentől függenek, de a szociálpolitika területén folyamatosan átláthatóvá tesszük az adatokat, nyomást gyakorlunk, és a jövő szemeszterben is erre fogunk törekedni. Ami a szegénység elleni küzdelmet illeti, a szociális támogatásokat, ez is elsődlegesen tagállami kompetencia ami persze nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottságnak ne lenne koordinációs szerepe, és tettünk is koordinációs javaslatokat, és bizonyos döntéseket az Európai Bírósághoz továbbítottunk, amelyeket jogszerűtlennek tartottuk. Például Eh, az is világos, hogy sajnos nem minden európai országnak van hozzáférése ugyanazokhoz, vagy lakosságnak van hozzáférése ugyanazhoz a szociális védelemhez, már pedig az európai jog szerint valamennyi tagállamban ezeket meg kell valósítani, nem lehetnek alapvető különbségek. A 2020-as célkitűzések között ott van, hogy nem engedjük a szociális normákat tovább erodálódni, minimum megtartjuk, jó esetben szigorítjuk, javítjuk őket, minden erőnkkel ezen is vagyunk, világos elveket követünk tehát, és a szegénység elleni harc az egyik legfontosabb prioritásunk elvünk, a szociális pillér alap eleme, hogy minden európai polgárnak joga van a minimálbérhez, és ahhoz a joghoz, hogy ö, fenntarthassa magát normális módon, ne <clears throat> süllyedjen a szegénységbe. Ez persze nincs konkrét összegekhez kötve, nagyon sok szolgáltatástól és azok minőségétől is függ, hogy kiszámít perifériára szorult embernek, de ezekre vannak mutatók, elemzések, és ezeket folyamatosan vizsgáljuk ez önkormányzati, nemzeti kormányok feladata is, mindenkinek össze kell fognia, hogy egyre több benchmark létezzen ezen a területen is, és aktív akarat érvényesüljön a szegények kirekesztődésének megelőzésére, a szociális integráció fenntartására, elmélyítésére. A bizottságnak is van néhány eszköze ezen a területen, de sajnos nem elegendő, csak együttműködésben a tagállamokkal lehetséges bármit elérni. A képességekre visszatérve, a, térve, amelyek a zöld gazdasághoz szükségesek, a zöld gazdaságban is érvényes az, ami más ágazatokban, hogy össze kell hoznunk a gazdasági szereplőket az iskolai tantervek íróival, és azokkal, akik munkaerőt keresnek, hogy összehangolt erőfeszítésben kezdődjön el a körkörös gazdaságban majd létrejövő szereplők képzése. Európában szinte minden évben megújul a terminológia, részben szükséges is ez, mert változik a világ, meg hát a nyelveink is különbözők, és kellenek közös fogalmak. Szerintem ez önmagában nem baj. Óriási előny, hogy sok nyelvet beszélünk, és az is, hogyha vannak közös fogalmaink. De ezzel együtt a bizottság tudatában van annak, hogy az Európai Unió egy olyan jogvédelem szempontjából egységes unió, ahol minden polgár védetnek érezheti magát, és ahol senkinek nincs elengedve véglegesen, végletesen a keze. Ez különbözteti meg Európát más kontinensektől, ez persze mondom részben és nagy részt tagállami feladat, de egy bizonyos minimum megtartása az Európai Unió közös feladata is. Ez nem csak belső, hanem külső feladatunk is, olyan értelemben, hogy mennyire felelünk meg a globalizmus által támasztott kihívásoknak és hogy tudjuk meg Európában megszervezni ezt a védelmet. Ha ezt fenn akarjuk tartani, akkor az Európának erősnek kell lennie, nem csak emiatt, de ezért is, és nem mondhatja Európa azt, hogy ez kizárólag a tagállamokra bízza ezt a feladatot, az európai szintnek is van tehát felelőssége, és ezt én tudom is, hogy hozzáadott értékeket teremtsen, és Európa jövőjét a világ globális versenyében lehetővé tegye, miközben védi ezeket az értékeket. Az európai együttműködés, tehát bár minden területen jót tesz a polgároknak, de a szociális területen kiemelten fontos, hogy megmaradjon. Köszönöm, biztos asszony. Heten jelentkeztek hozzászólásra. Bala, Sander, Rockford, Ribeiro, Moras Rodriguez és Stevens kollégák. Roland úr fogja egyébként elnökölni ennek az ülésnek a fennmaradó részét. És, je donne És mindjárt meg is adom a szót Guillaume Balasznak. Excuse me, I have a meeting now, but... Elnézést. Igen. nagyon gyorsan fogom feltenni a kérdést, és sajnos nem is fogom tudni meghallgatni a válaszukat, sajnos azonnal tovább kell mennem egy másik ülésre, de tájékoztatni fognak a válaszáról. Nagyon rövid a kérdésem. Ugye ismeretes, hogy probléma van a személyek és áruk szabad mozgása, és a között, hogy nincs európai nincs szociális Európa abból a szempontból, nagyon sokféle szociális modell létezik a különböző tagállamban, és ez versenyt is teremt. Ráadásul Európa ellenességet szül egy kisebbségben, amely azonban erős több tagállamban. Mit tesz az Európai Bizottság a parlament segítségével, még hogyha a parlament nem is mindenhez sorakozik fel, de hát ugye a játékszabályok ilyenek, Szóval, mivel nincs itt szuverenitás átadás, mit tehetünk annak érdekében, hogy a szolidaritás Európája fejlődjön? Én bízom benne, hogy egy idő múlva lesz majd szuverenitás esetleges, hogy átadás, mert szükség lenne erre, de az európai szociális pillérre kapcsolatos bejelentést ugye hármas proklamáció keretében jelentették be a tanácsal és a parlamenttel együtt, mi a politikai célja ennek, szeretnének tovább lépni, hogy a tagállamok fölötti európai szociális jog jöjjön létre, vagy inkább az a céljuk, hogy meggyőzzék a vonakodó államokat, minden esetre érdekelne, hogy miért ilyen módon mutatták be. Köszönöm szépen, Ansander. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt alelnök úr, biztos asszony. Tényleg nagyon örülök azoknak a javaslatoknak, amelyeket az Európai Bizottság most tett. Jól látjuk, hogy a populizmus és az euroszkepticizmus abból táplálkozik, hogy nem létezik a szociális Európa. Ugye létre jött a közös piac, különböző szakpolitikák működnek európai szinten, de még nem sikerült eléggé előrelépni a szociális területen. Tehát az önök által tett bejelentések nagyon fontosak, hasznosak lehetnek, és megmutathatják az állampolgároknak, hogy az EU igenis odafigyel rájuk az ő jogaikra, és bízom benne, hogy ezek a javaslatok lehetővé teszik, hogy legyőzzük azt a versenyt, amit az európaiakat kihasználva támasztanak. A tagállamok tehát a javaslatok alapján előre léphetnek. Kérdésem, mert ugye az Európai Parlament is fog javaslatokat tenni, de hogyan lehet véget vetni a tagállamok vonakodásának? Azt is ezt szeretném mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy az új foglalkoztatási formákkal is foglalkoznak önök, amelyek a digitális gazdaságból erednek, és a szociális partnereket erről is megkérdezik. Hadd kérdezzem meg, én pedig, hogy E, e témában is adatgyűjtést fognak-e végezni, mert e, látjuk, hogy hiányosak az információink, és ha igen, akkor e, milyen menetrendet terveznek, mikor kérdezik meg a szociális partnereket a hozzáférésről, illetve a szerződésekkel kapcsolatosan. Végül pedig szeretném eh, felhívni a figyelmüket a határmenti övezetekre, mert eh, azok a különböző intézkedések, amelyeket javasolnak, legyen szó a társadalombiztosítás koordinációjáról, a digitális gazdaságról, vagy a kiküldött eh, munkavállalókról, E, szóval ezeknek nagyon komoly hatása lesz a határmenti övezetekben élőkre, és van-e valamilyen konkrét javaslatuk, ami e, erre vonatkozna a Robert Rochefort következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm Dombrovszki úrnak és Tiszen asszonynak is. E, nagyon fontos, hogy 20 alapelvet határoztak meg, amelyek mellé mi is fel tudunk sorakozni. Kicsit túl későn érkezik mindez. Nagyon sok kollégával együtt engem is érdekel, hogy hova fogunk jutni mindezzel, milyen cél tudunk elérni azáltal, hogy a három intézmény felsorakozott. Ugye két csapda között állunk. Ugye az elmúlt években nem volt elég szociális intézkedés, inkább a gazdasági szemeszterre összpontosítottak, és az emberek azt követették, hogy a szociális vonatkozásról is legyen szó. A másik csapda viszont az, hogy egy-két éven belül konkrétan előre kellene lépni eh, a szociális jogok területén. Hogyha bírálatot akarok megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy egy dolog hiányzik számomra a képből, a demográfiai változó a jövőre nézve. Ugye tíz évig voltunk válságban, és még mindig nem lábaltunk ki belőle teljesen ugye vad globalizáció, tömeges munkanélküliség. Mi lesz ennek a következménye? Az előregedés terén nagyon súlyos demográfiai kihívások állnak előttünk. Meg vagyok győződve róla, hogy e szociális jogok egy nagy részét megkérdőjelezi majd az előregedés és az idősek elszegényedését fogjuk tapasztalni, és a különböző korcsoportok közötti szakadékok kialakulását. Ezért nagyon fontos a szolidaritás. Fontos lett volna szerintem, hogy többet szóljunk a szociális kérdések mellett ezekről az új kihívásokról. Tehát amikor nyugdíjról van szó, meg kellene próbálni megvalósítani, hogy egyszerre lehessen tovább dolgozni, és valamennyi nyugdíjat is kapni, bizonyos választási szabadsággal rendelkezni, de más elképzelések is hasznosak lesznek. Sofia Libero. Eh, köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, tisztelt biztos asszony. Először is köszönöm szépen, hogy eljöttek a mai napon. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy mindannyian látjuk, hogy milyen változások következtek be a szociális és gazdasági területen itt Európában. Hogy mik a problémák, és hogy az európai szemeszter milyen megoldási javaslatokkal rukkolt elő. Látjuk mi is, hogy mik a problémák, mi is dolgozunk ezeken a problémákon, és az európai szemeszter kapcsán egyébként árnyékjelentéstevő voltam, úgyhogy ez a téma különösen érdekel. Ami az új szociális mutatók bevezetését, illetve az országjelentést illeti, ezeket mindenképpen fontosnak tartom, ezen kívül az egyenlőtlenségek eltüntetését is alapvető célkitűzésnek gondolom. Megvannak az eszközeink sok esetben az egyenlőtlenségek csökkentésére, a tagállamoknak is megvannak azok a metódusaik, amelyeket felhasználhatnak, amennyiben látják, hogy az egyenlőtlenségi szint nagyon szemet szúr. Azonban vannak aggájaim és kételjeim is, ezzel kapcsolatban mindkettejüknek szeretnék feltenni egy kérdést. A helyzet az, hogy nem igazán értem, hogy hogyan lehet ezt az új javaslatot a szociális pillér kapcsán és az európai kohézió kapcsán összehangolni azzal, hogy ugyanakkor viszont különböző szintű európai integrációkról beszélünk, és itt van ez a bizottsági fehér könyv amely nem sokára nyilvánossá válik. Tehát hogyan lehet egyszerre nagy és szoros szociális kohéziót építeni, hogyha az integráció hullani látszik? Ugyanis a bizottság ötmenetrendjéből az egyik ugye ezt mutatta meg. Tehát mi az önök konkrét véleménye azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a fehér könyv témáit, illetve a szociális pillért összehangolni. És igen, röviden még két kérdést szeretnék feltenni, elnök úr, hogyha van erre lehetőségem. Először is. Természetesen fontos, hogy előre lássuk, hogy milyen kihívások várnak ránk a jövőben, hogy fel tudjunk ezekre készülni intézményi szinten is. Amikor a digitális kérdésekről és az ezzel kapcsolatos munkahelyekről beszélünk, akkor a képzés és a készségek megszerzése valóban fontos. Mindent meg kell tennünk ennek érdekében, különben egyszerűen lemaradunk a gyorsan fejlődő világgazdaságban. És hát itt van két millió társaság és 14 millió ember, aki nagyon nehéz helyzetben van, és aki várja, hogy mit nevezünk szociális vállalkozásnak, tehát lesz ezeknek valamilyen európai státusza, mint hogy a szociális gazdaságnak? Köszönöm szépen, mondja az elnök, Marás Sártyi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt biztos asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani önöknek, ugyanis a múlt héten nagyon örültünk annak a pozitív politikai akaratnak, amely kimondta, hogy igenis szociális Európát építünk, ez tényleg, mint hogyha a víz alól emelkedtünk volna ki, és újra megfelelően levegőt tudtunk volna venni, úgy éreztük magunkat. Nézzük akkor az első fontos pontot. Nagyon fontos az, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy nem lehet szociális Európát építeni, hogyha nincsen dinamikus gazdaság és dinamikus foglalkoztatás tehát a gazdasági dinamika és a szociális biztonság közötti kapcsolatot sokkal szorosabbá kell tenni, ugyanis nem lehet csak úgy a semmiből ex nihilo szociális Európát építeni, hogyha a gazdaság dinamikáját elhanyagoljuk. Nincs az egyik a másik nélkül. És nagyon fontos, hogy ezt senki se értelmezze félre. A második pont az új munkahelyek kérdése, ami természetesen kapcsolatos a gazdasági dinamikával, amiről az imént beszéltem. Vagyis teljesen egyértelművé kell tenni, hogy azok az állások, amelyek most a legtöbb embert foglalkoztatnak, ahol a legtöbb új állás jön létre, azok olyan típusú munkahelyek, amelyek tíz évvel ezelőtt egyáltalán nem léteztek. Tehát, hogyha a munkaerőpiac ilyen gyorsan változik, akkor a képzési és továbbképzési rendszereket is ugyanilyen gyorsan kell változtatni. Ugyanis az új innovatív munkahelyek folyamatosan elhúznak a képzések elől, és nem megfelelő kompetenciákat kapnak a képzésben az európai polgárok. Azokat a képzéseket, azokat a készségeket kell megtanítani, a munkavállalóknak, amelyekre valóban szükségük lesz majd a munkaerőpiacon. Tehát fontos a tapasztalat, de a tapasztalat önmagában most már nem teszi lehetővé, hogy az emberek munkát találjanak, tehát nagy tapasztalattal is munkanélkül maradhatnak. A transzverzális képzési modelleket és az élethosszig tartó tanulást kell előtérbe helyezni, különben nem fogjuk elérni a célkitűzéseket. A múlteti közlemény harmadik pontja az elkötelezettség és határozottság nagyon fontos. Agnes Jungeriusra nézek, és nagyon fontos az ő munkája a kiküldetési irányelv felülvizsgálata kapján, kapcsán. Hogyha nincsen komoly politikai elkötelezettség és elhatározás, akkor nem fogjuk tudni megmutatni, hogy mennyire fontosak a politikai célkitűzéseink, hogy mennyire fontos, hogy szociális Európát építsünk. Messziről indulunk, és hosszú utat kell bejárnunk, de hogyha azt kommunikáljuk, hogy igenis a szociális Európát építjük, akkor nem fogjuk hagyni, hogy a nacionalisták, az idegen gyűlölők nagyobb teret nyerjenek. És a múlt héten egyébként egy kicsit kényelmetlenül éreztem magam, amikor az Európai Bíróság meghozta azt a döntését, amely egy kicsit ellenébe ment mindannak, amit most teszünk a kiküldetési irányelv kapcsán. Egészen pontosan a Ryanair is a hasonló vállalkozásokra gondolok, amelyek ugye ezeket a szociális különbségeket maximálisan és tehetségesen kihasználják. Ebben az esetben igenis, hogy kemény fellépésre van szükség. Köszönöm szépen, Rodriguez képviselő. Uh, Tisztelt biztos, biztosok. Social Europe a 2017-es év fontos lesz a szociális védelem szempontjából, üdvözöljük ezt a javaslatot. Az Európai Szociális Pillér megerősítését szolgáló bejelentést, és azt a 20 elvet, amelyet a bizottság javasol, szerintünk ezek jó irányba hatnak, és ezt a parlamenti jelentés is tükrözi. Ugyanakkor a végrehajthatóság, az eredmények tekintetében aggódunk. A szociális pillérnek az Európai Unió számára és az Eurozóna számára is léteznie kell, és garantálni kell, hogy bármilyen munkát végezzenek a polgárok, mindig tisztességes munkaszerződés alapján szociális védelem mellett dolgozhassanak. Értjük, hogy a bizottság minden szociális partnerrel akar tárgyalni, és lehet remélni, hogy a szociális partnerek megegyeznek egymással, de ettől függetlenül a bizottságnak valamit javasolnia kell, nem csak megegyezés esetén. Én miért mondom az eurozónát külön? Azért, mert őszintén szólva úgy érzem, hogy ez a reflexiós dokumentum nem elég mélyen tárja fel egyelőre még a problémát. Jó lenne, hogyha a bizottság az eurozóna vonatkozásában külön tudományos igényességgel feltárná a problémát. Ha az eurozónában szociális konvergenciát akarunk garantálni, akkor a konvergenciára vonatkozó céljainkat, szociális és társadalmi és gazdasági céljainkat egyértelműbben kell megfogalmazni, vagyis olyan folyamatot kell kialakítani, amely során ahhoz, hogy a munkabérek növekedhessenek, a termelékenység növekedését is valahogy megteremtjük, és ahogy hogy a szociális jutatások összege aránya nőhessen, ahhoz persze az elvonást, az adózást, a járulék fizetést is meg kell erősíteni. Ha a munkahelyeket akarunk teremteni, akkor beruházásokra van szükség. Ezek alapvető összefüggések, és ezek garantálják elsősorban a szociális konvergenciát az eurózónán belül. Legalábbis én szerintem igen, és ezt várnám a bizottságtól, ezen elvek érvényesítését. Ezek az Európai Gazdasági Monetáris Unióról szóló dokumentumokban egyébként benne vannak, csak mintha ez a konvergencia a valóságban még mindig nem indult volna be. Itt a tagállamoknak erőfeszítésekre, reformokra, reformkészségére van szükség, és az administratív kapacitások növelésére. Tehát jó ez a csomag, szükséges a szociális pillér kapcsolatban, de ez az út eleje és nem a vége. Ahhoz, hogy ebből valóság legyen, megváltozzon a valóság, ahhoz az általam említett összefüggésekre kell odafigyelni különösen a gazdaság és monetáris unió kapcsán. Rosztevelt asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr és tisztelt biztos asszony. Köszönöm önnek, amit elmondott, a világos állásfoglalást a szociális pillér mellett mindannyian egy erősebb szociális dimenziót szeretnénk, de abban eltérnek a véleményeink, hogy hogyan lehet ezt elérni. A gazdasági helyzet és a munkaerőpiac tagállamonként nagyon különböző, ezért nincsen mm, konfekció megoldás, testre szabott megoldásokat kell keresni. A Spanyolországban magas a munkanélküliség, és ha ott egy anyaságról szóló védelmi szabályt be akarunk vezetni, akkor ott teljesen más erők fognak beindulni, mint máshol. Hiába igaz az általában, hogy rugalmasságra van szükség, el kell fogadni, hogy a tagállamoknak lehetnek specifikus szempontjaik és eljárásaik, hogyan kívánják a munkaerőpiacukat védeni. Szerintem itt a bizottságnak maximum minimál követelményeket szabadna felállítania, viszont ezekre talán szükség is lenne valóban. Erről Márta kapszul. Madame la Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, tisztelt alelnök úr, amikor egy cég azért zár be, mert elavult a terméke, rossz minőségű, és nincs ügyfele sem, az szociálisan drámai de azért ez gazdaságilag indokolható. Az az igazán nagy dráma, amikor nem azért zár be egy üzem, mert nem veszik meg a termékeit, hanem azért, mert áttelepül egy szabadkereskedelmi övezetbe, külföldre, ahol nem kell adót fizetnie, vagy alacsonyabb a munkabér, illetve olyan tagállamba, ahol EU támogatást vesz fel, Lengyelország iskola példája ennek. Az európai támogatások Lengyelország GDP-ének 3%-át teszik ki. Gondolhatják, hogy európai támogatás nélkül sokkal nehezebb lenne ilyen szabadkereskedelmi övezeteket létrehozni. Um, ugye ahol adómentesség, van, mentesség van, ezek az övezetek pedig a különböző európai támogatási programokra is pályázhatnak, tehát kétszeresen jutalmazza őket az EU. Ismerjük a Whirlpool, vagy franciásan Whirlpool helyzetét Franciaországban, ismerjük ezt az ügyet, de nem csak ez az egy fordult elő. Két kérdést szeretnék feltenni. Először is, nem gondolják, hogy ezek a kitelepülések tisztességtelenek? amelyek rámutatnak, hogy hamis a gazdasági szerkezet, mint Kínában, hiszen a tisztességes, nem meghamisított versenyben hívő cégek hátrányba kerülnek, másrészt pedig milyen intézkedést terveznek annak érdekében, hogy az ilyen tisztességtelen kitelepítés, kitelepülést megakadályozzák, mert ugye 2022-ben kivezetik a támogatásokat, és nem Európa, hanem Ázsia, India jönnek majd szóba az informatika terén. Mit gondolnak, nem fognak-e oda települni a cégek, hogy még olcsóbban adják aztán el nekünk a termékeiket? Nagyon jó a szociális pillér, minden egyetértek, amit mondtak de én úgy gondolom, hogy nem létezhet szociálpolitika, hogyha nincsen igazi európai szintű iparpolitika. Ne tegyük az ekét az ökör elé, először iparpolitikát alakítsunk, és kezeljük a tisztességtelen versenyhelyzetet. Köszönöm. Hát ez a hozzászólás kör megmutatja, hogy mennyire érdeklődnek a kollégák itt a szakbizottságban ezen kérdések iránt. Úgyhogy vissza is adom a szót Dombrovskis alelnök úrnak, hogy ezekre reagáljon. Köszönöm. Rendben. Tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak, nagyon köszönöm a kérdéseket és észrevételeket, amelyeket kaptam megpróbálok röviden kitérni minden egyes szempontra, ami szóba került. Először is a szociális pillér célja és természete. A célját elmondtuk, az a célunk, hogy a szociális konvergenciát a munkaerőpiacokon, a társadalombiztosítási rendszereken keresztül javítsuk, hogy nagyobb legyen a tűrőképesség a rendszereknek a sok hatásokkal szemben, és természetesen reagálnunk kell a munkavállalás és a társadalom különböző változásaira is a 21. század gazdaságában. Úgyhogy egyfajta iránymutatás is lenne ez a dokumentum, referencia keret a tagállamok számára a nemzeti szakpolitikai kialakításakor, illetve az EU intézmények számára a munkaerőpiaci kezdeményezéseknél. Ez volt a célunk azzal, hogy három intézményes proklamációt tettünk, és bízunk benne, hogy az év végéig elérjük a célt. Hogyha nem érjük el, akkor Európai Bizottsági ajánlás marad a szociális pillér, és így fogjuk szerepeltetni a jövőben. Aztán feltették azt a kérdést is, hogy hogyan kapcsolódik ez a pillér a fehér könyvhöz. Ugye a szociális pillérrel egy azonos napon egy fehér könyvet is kiadtunk, egy reflexiós dokumentum, a fehér könyvet követő reflexiós dokumentum pontosabban szólva, és azt mutatja mindez, hogy erős politikai kötelezettségvállalás van a szociális pillér mögött, miközben a reflexió hosszabb távra tekint ki. Megvizsgáljuk, hogy milyen fő tendenciák érvényesülnek, milyen implikációik lehetnek ezeknek, és milyen forgatókönyvek valósulhatnak meg a szociális joganyagnál. Ezt csak azért mondtam el, hogy jól lássák, hogy a különböző kezdeményezések hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Aztán több kérdés is foglalkozott a szociális védelemmel kapcsolatos kísérő intézkedésekkel. Megismételném, hogy a szociális partnerekkel most megkezdjük a konzultációt, de ettől függetlenül a bizottság jogalkotási javaslatokat mindenképpen fog tenni, akkor is, hogy a szociális partnerek nem tudnak megállapodásra jutni. Akárcsak a szakmai és magánélet összeegyeztetése terén. Aztán volt egy kérdés a demográfiai változásokra vonatkozóan, és hogy ez hogyan tükrözi a szociális pillér. Természetesen a jogokat és az alapelveket eh, e pilléren belül a demográfiai fejlemények eh, figyelembevételével fogjuk körüljárni. a hosszabb távú reflexiós dokumentumunk foglalkozik különösen sokat a demográfiai vonatkozásokkal. Aztán egy sor kérdést tettek fel a kiegyensúlyozott szociális és gazdasági megközelítésre vonatkozóan. Minden dokumentumunkban szerepel ennek az egyensúlynak a fontossága hiszen a szociális konvergenciát nem tudjuk gazdasági konvergencia nélkül megvalósítani, és ugye felfelé kellene konvergálni a szociális helyzetet, a bérverseny, a munkavállalók kiküldetése és egy sor tényező kezelendő, tehát az biztos, hogy a szociális és a gazdasági konvergencia csak kéz a kézben haladhatnak. Aztán a készségekről kaptam egy kérdést. Már említettem, hogy ez az első reagálásunk része. Egy korszerű munkaerőpiacon nagyon fontos a készségekkel foglalkozni a készség ágendánk ezzel foglalkozni fog, és ez fontos prioritás marad a bizottság számára. Aztán arra is rákérdeztek, hogy az EU szociális pilléréről, vagy az eu övezett szociális pilléréről van szó. Ahogyan mi most a javaslatot megtettük, az egész EU előtt nyitva álló szociális pillér lenne ez, természetesen az euróvezet alapján dolgoztuk ki, minden tagállam csatlakozhat hozzá, ha úgy kívánja. A fiskális vagy költségvetési kapacitással, stabilizációval kapcsolatban, nos, a reflexiós dokumentum amit az év végén fogunk kiadni, és ami a monetáris unióra összpontosít, fog ezzel foglalkozni. Természetesen fontos, hogy a gazdasági és monetáris unió elmélyítése során is figyelemmel legyünk mindig a szociális szempontokra. tervezetünkben konvergencia benchmarkokról, referenciaértékekről beszélünk, szükségünk van a konvergencia benchmarkokra ahhoz, hogy az euróvezeten belül is megvalósuljon ez a konvergencia. Aztán az általunk javasolt minimális feltételek kérdése. Ugye ezek minimális szabályok, ezeket a tagállamok meghaladhatják, és gondos hatás tanulmány, gazdasági tanulmány előzte meg ezt, annak érdekében, hogy a negatív hatásokat kiszűrjük. Végül pedig az EU támogatásokra vonatkozó kérdésre azt válaszolnám, hogy az EU támogatásokról szóló szabályozás nem teszi lehetővé, hogy cégek áttelepülését finanszírozzák belőle. Ugyanakkor fontos a szociális konvergencia, az EU támogatások viszont a gazdasági konvergenciát, a gazdasági felzárkóztatást célozzák, úgyhogy nem gondolom, hogy az EU támogatások nyújtását a több éves pénzügyi terv után abba kellene hagyni, hiszen ez nagyon fontos a gazdasági szempontból. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Marian Tyson biztos adom meg a szót, hogy lezárja ezt a mai vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nézem itt a jegyzeteimet, hogy mit tudok egyáltalán hozzátenni ahhoz, amit Váldis elmondott, hiszen igen, kimerítő válaszokat adott a kérdésekre. Természetesen a szociális pillér a konvergenciáról szól, mint ahogy azt kollégám is elmondta az erre vonatkozó kérdéseknél Sander és Balasz kolléga kérdésére azt tudom elmondani, hogy valóban tehetnénk többet a szociális Európa érdekében, és ezt meg is fogjuk tenni. A helyzet változik, az idők változnak, nagyon sok új kihívás jelenik meg, például a demográfiai változások miatt, a globalizáció miatt, a digitalizáció miatt, és más változó elemek miatt. Természetesen a szociális dimenziónak követnie kell ezeket a változásokat, és el kell érnünk, hogy minden egyes szociális kockázatot le tudjunk fedni. Természetesen nem a bizottságnak kell ezt megtenni egyedül, hanem a tagállamokkal együtt kell lefednünk ezeket a kockázatokat, hogy a múltban felmerült hiányosságok eltűnjenek. Hogyha megnézzük azt, hogy mi az, amit elértünk az elmúlt 60 évben mondjuk a nők és férfiak esélyegyenlősége során, akkor el kell mondanom, hogy az Európai Unió mindenképpen úttörő munkát végzett, és rengeteg munkát végzett. Olyan kezdeményezések indultak el az európai frontról, ha fogalmazhatok így, amelyeket sehol máshol a világon nem láttunk, és ha nem lettek volna ezek a kezdeményezések, akkor nem lennénk most ott, ahol vagyunk. Természetesen sok mindent meg kell még tennünk, de azért ne feledjük el, amit mi megtettünk, és amit az elődeink megtettek, és erre igenis büszkének kell lennünk. 60-70 Európai Uniós jogszabály született az elmúlt időszakban a szociális témában, úgyhogy azok, akik azt mondják, hogy szociális téren az Európai Unió nem tesz semmit, azok valótlant állítanak. A szociális alap, a globalizációs alap, amely nem is kicsi alap, hanem elég nagy alap, és a vállalatok áthelyezésénél, restruktúrálásánál nagyon komoly segítséget nyújt, és tulajdonképpen az egész költségvetés egy tizedét ilyen célokra használjuk fel az Európai Unióban, ami mindenképpen fontos. A szociális alap, a szemeszter, egyre jobban összekapcsolódik, az európai szemeszter egyre szociálisabb, ha fogalmazhatok így, és azt hiszem, hogy látható, hogy a tagállamok is nagyon hálásak azért, hogy tanulhatnak egymástól, és a nyitott koordinációs módszer szintén üdvösnek mutatkozott. A jövőbeli politikák kidolgozásában is segít ez, és akkor most rá kell térnem a készségekre, de azt hiszem, hogy a készségekről már elég sokat beszéltünk. A szociális pillér kapcsán Valdis, mint mindig, a tökéletes válaszsal rukkolt elő. Közösen kell dolgoznunk a parlament, parlamenttel és a tagállamokkal, és a tagállamoknak saját feladataik is vannak, amiért felelősséget kell vállalniuk, és úgy gondolom, hogy bár megvannak a saját kezdeményezéseink és a saját ajánlásaink, azért természetesen nyitottak vagyunk az együttműködésre. És hogyha a jövőbe kintünk, akkor azt kell elmondanom, hogy a legfontosabb a négy konkrét cselekvés, amely megjelenik a munkatervben is. Gondolom, hogy ez 2018-ra, 19-re is átnyúlik majd, mint ahogy azt megfogalmaztuk az intézményközi megállapodásban is. Tehát meg kell néznünk, hogy a jelenlegi mandátumban mi mindent tehetünk még meg és egészen biztosan remek javaslatok születnek majd. A demográfiai változások olyan kihívást jelentenek, hát hogy is fogalmazzak, amelynek igenis ösztönözni kell minket arra, hogy közösen megfeleljünk a globalizáció és a demográfiai kihívások, valamint a digitalizálódás kihívásainak. Ez a három legnagyobb kihívás kör, hát ez nem könnyű, nem könnyű, hogy megfelelő választ adjunk például a demográfiai változások kérdéseire, de sok mindent tudunk, és azt nagyon könnyű kiszámolni, hogy 2020-ban vagy 30-ban hány idős ember él majd Európában, úgyhogy fel tudunk készülni az ő helyzetükre, és már most kapcsolatban állunk a tagállamokkal, hogy például reformálják meg a nyugdíjrendszereiket, hogy amikor a ma aktívak nyugdíjba mennek, akkor megfelelő helyzetben élhessenek és méltányos nyugdíjat élvezhessenek. Az egyenlőtlenség kapcsán nagyon sok minden elhangzott, a reflection paper, illetve a digitális készségek kapcsán is nagyon sok minden elhangzott, tehát a digitális készségek rendkívül fontosak, hiszen gondoljunk csak bele a jövő állásainak 90%-ában, sőt, ezt talán már a mostani időszakról is elmondható, szükségesek a digitális készségek is. Hogyha az emberek nem rendelkeznek digitális készségekkel, akkor nem találnak megfelelő munkát. Tehát a készség agenda első pontja az kell, hogy legyen, hogy a digitális készségeket mindenképpen megadhassuk mindenkinek, amelyel megfelelőképpen beilleszkedhetnek a munkaerőpiacra. Itt a tagállami elkötelezettségre és a tagállami fellépésre is szükség van. Így az alapvető digitális készségeket mindenki magáénak tudhassa. Igen, a gazdaság, a szociális gazdaság, a készségek, transzferzális készségek, amelyek elengedhetetlenek a jövőbeli élethez, valamint minden egyes partner bevonása, többek között az oktatási rendszer kialakításába, fontos az együttműködés a szociális partnerekkel, a munkaadókkal, a munkavállalókkal, a szakszervezetekkel. Igen, igen, minden lehetőséget meg kell ragadnunk. Az Eurostat adatai is segíthetnek, hogy felmérjük például a jövőbeli igényeket, hogy milyen készségekre lesz majd szükség. És lenne még egy megjegyzésem a bíróság ítéleteivel kapcsolatban, illetve a Ryanair esettel kapcsolatban. Itt van ez az A1 hordozható dokumentum, amely mindenképpen fontos a méltányos mobilitásról. Ez az a dokumentum, amely tulajdonképpen bizonyítja, hogy valaki a munkaszerződésének tagállamában társadalombiztosítási járulékot fizet. A kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk megszervezni a jogalkotásunkban, hogyha felmerül egy probléma, akkor ezt a tagállamokkal együtt kell megoldanunk. Van erre egy adminisztratív bizottságunk, és megvan ennek a megfelelő eljárás, és nekünk ezt az eljárást kell követnünk. Mielőtt a végrehajtás kérdéseiről beszélnénk, és a végrehajtás irányelvről beszélnénk, mindenképpen tisztáznunk kell ezeket a kérdéseket. Tehát, hogyha mindenki játsza a szerepét, és mindenki betartja a szabályokat, akkor ez az eljárás meg fogja oldani a problémákat. Ezt az A1-es tanúsítványt a maga módján értékelte a bíróság az ítéletében, de számunkra az a legfontosabb, hogy a tagállamok együttműködjenek, mert különben nem működik ez az eljárás, és hogy mindenki tartsa magát a szabályokhoz. a fórum shopping kapcsán természetesen nem kell átértékelnünk azt, amit az Európai Bíróság elmondott, és tudjuk, hogy a szociális tekintetben megszületett ítéletek mennyire fontosak, és hogy mindig munkavállalók érdekeit kell figyelembe venni, és azt is tudjuk, hogy ez mennyire fontos a szociális Európa számára, és hát még várjuk a bíróság ítéletét. Valdis, illetve Rodriguez asszony is elmondta, hogy a Reflection Paper, mint dokumentum, tulajdonképpen egy dokumentumrendszernek a része, amely a fehér könyvet támasztja alá, Európa jövőjével kapcsolatban. Tehát a szociális aspektust Európa jövőjével kapcsolatban nem lehet szétválasztani a gazdasági vagy a pénzügyi aspektusoktól. Ma délelőtt volt egy ülésünk pontosan ezzel kapcsolatban, és önök is egészen pontosan azokat az elemeket említették meg, amelyeket mi is megemlítettünk. A Reflection Paperben is megjelennek ezek a gondolatok, illetve más biz- dokumentumokban is, amikor mondjuk az EU-ról beszélünk, vagy a globalizációról beszélünk, ugyan ezek az alapgondolatok jelennek meg ott is. Helga Stevensnek szeretnék még választ adni a kérdésére, amikor jogalkotási tevékenységek folynak itt az Európai Unióban, mint ahogy azt Valdis is elmondta, mindig a minimumra törekszünk, a minimális szabályok megállapítására törekszünk, és ehhez a tagállamok minden esetben hozzátehetnek valamit a 153-as cikk értelmében ez így van, nem azért, mert nekünk ez így tetszik, hanem mert a szerződés erről így rendelkezik tehát a tagállamok minden egyes esetben tehetnek többet, amennyiben úgy kívánják. Köszönöm. Köszönjük szépen, alelnök asszony, biztos asszony. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Sok tartalmas választ adott, és a strukturális párbeszéd ezáltal is erősödik. Ez a demokrácia egy fontos pillanata amikor itt van nálunk egy biztos, tudjuk, hogy ön új lehetőségek előtt nyitott kaput az Európai Bizottságon belül a szociálisabb Európa irányába. Ez kiderült a kérdésekből, a válaszokból, és abból is, hogy ön mindig kész arra, hogy válaszoljon a kérdésekre. Nekünk pedig az a meggyőződésünk, hogy a az európai polgárokat képviseljük, az ő kérdéseiket kanalizáljuk önhöz, és köszönjük, hogy ön felhasználja az ilyen lehetőségeket, él velük, és válaszol konkrétan a polgárok valós érdemi felvetéseire. A társadalom általunk itt van, és nekünk is, önnek is komoly felelőssége van, amelynek úgy érzem, hogy megfelelt. Most pedig a ma délutáni ülést be kell, hogy rekesszem, mert a következő pont a meghallgatás sajnos a mai napon el kellett, hogy halasszuk egy másik időpontra. Holnap 9.30-kor találkozunk, pontosan szavazással kezdjük majd az ülést. Köszönöm.